Jó reggelt, kedves kollégák! Y a todos. Espero. Mindenkit köszönteni szeretnék, és remélem, hogy a mögöttünk álló nyári hetekben ki tudták pihenni magukat, illetve fel tudtak töltödni. Az előttünk álló munka tükrében ez nagyon fontos. Remélem, hogy kellemesen pihentek, és nagyon örülök annak, hogy újból köszönhetem Önöket itt a szakbizottságban. Az első napirendi ponttal kezdjük, a napirend elfogadásával. Hogyha mindenki egyetért és nincsen probléma, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendet. A második napi rendi pont a legutóbbi ülés jegyzőkönyvének elfogadása, ez a július 22-i ülés volt. Vannak -e esetleg kérdések, megjegyzések? Ha nincsenek, akkor a négyes ponttal folytatjuk az elnök közleményeivel. Jelenleg nincsenek közleményeim, majd csak az ötös pontban. Itt a koordinátorok döntéseiről van szó, ezt majd eh, megkapják önök is írásban, de szeretnék néhány fontos pontra kitérni. Beszéltünk a meghallgatásról, nagyon fontosak a kérdések a biztosok felé, és a legtöbb frakció egyetértett abban, hogy Juncker úrnak küldt egy levelet, amelyben véleményét kifejezi, ami a biztosok kollégiumának összetételét illeti. Az egyik legfontosabb követelésnek eh, nem tettek eleget, amit eh, megfogalmaztunk, ez pedig a kollégiumon belül a nők férfiak közötti egyensúly. Ez nagyon fontos más intézmények szempontjából is. Mindennek tükrében illetve annak tükrében, hogy már a nyár elején küldtünk egy levelet Junkernek. szeretnénk ezt megismételni, nyomást gyakorolni, és szeretnénk őt arra emlékeztetni, hogy ennek az intézménynek is egyet kell értenie a kollégium összetételével. És egy olyan Európában, ahol a lakosság 52%-a nő, nem értetünk egyet azzal, ahogy a kollégium összeállításra került, illetve a nők nincsenek megfelelő arányban képviseltetve. A koordinátorokkal megállapodtunk abban, hogy Juncker úrnak levelet küldünk majd. Ezen kívül az olaszoros elnökségnek is szeretnék levelet küldeni az anyasági szabadságra vonatkozó irányelvel kapcsolatban. Azt fogjuk követelni, hogy a tanács mozduljon el, a plenárison, a parlamentben már volt egy vita, illetve megmutattuk azt, hogy készek vagyunk vitát indítani a tanácssal, viszont ehhez nagyon fontos, hogy a tanács is elmozduljon korábbi álláspontjától. Tehát, mint említettem, írunk majd egy levelet az olasz soros elnökségnek is. Ezen kívül a koordinátorkörösen megállapodtunk abban, hogy készítünk egy jelentést, ezt az a frakció készíti, a 2015 utáni egységegyenlőségi stratégiáról van szó, és ezt a munkát már most itt el szeretnénk kezdeni a szakbizottságban. Illetve nagyon fontos, hogy azon biztos felé, aki képviseli majd az esélyegyenlőségi kérdéseket, eh, ezeket a kéréseinket összegezzük. Mint említettem, írásban is tájékoztatjuk majd önöket, illetve a jövő év március 5-én eh, tartja a nők napját. Kérem, hogy már most írják be ezt naptáraikba, tehát nagyon fontos, hogy ezen az ülésen majd részt tudjanak venni a jövő évben. Ezek lettek volna a közleményeim. Most pedig szavazunk az Európai Unió költségvetéséről 2015-re. si tienen todas ustedes la, la tarjeta de voto ya. Mindenkinek itt van a szavazókártyája? Ha igen, akkor elkezdhetjük a szavazást. Szeretnék először egy kérdést megfogalmazni. Vannak olyan kollégák, akik jelezték azt, hogy voltak uh, problémák, illetve nem egyértelmű megfogalmazások bizonyos nyelvi fordításokban és a végső hivatalos verzió az angol nyelvi verzió lesz. Tehát, eh, hogyha vannak fordításbeli problémák, illetve gondok bizonyos szavakkal, kifejezésekkel, ezt jelezték velünk bizonyos képviselők, akkor kérek még egyszer mindenkit arra, hogy vegye figyelembe a hivatalos verzió, az angol verzió. y, también antes del voto mm, plantear que hay una enmienda oral. Eh, szavazás előtt még jelezni szeretném, hogy van egy szóbeli módosító indítvány. Ezt én nyújtottam be. A négy asnál van egy kiegészítés, különös figyelemmel kell kezelni a gender területén az egészségügyi kérdéseket. entonces se añadiría eso en el texto existente se, se incorporaría esta, esta... ez a szövegrész bekerülne a szövegben. Elkezdjük a szavazást. Mm. Es, es el primer voto que, que hacemos la... Elkezdjük a szavazást. Elnök egyébként első alkalommal vezettem az ülést, illetve a szavazást, hát már előre is elnézést szeretnék kérni, hogyha lennének nehézségek. Az egyes kompromisszum az első, mellette ellene tartózkodás, kompromisszum elfogadva. A 6201-es mellett ki van ellene, tartózkodás elfogadva. 6202-es mellett ki van ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum elfogadva. 62.04-es mellett ki van ellene. Elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 6204-eshez. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 19 mellette, 13 ellene elfogadva. 62.05-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6208-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 62.09 mellette ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük, tehát a 62.09-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Vannak problémák? Lezárom a szavazást. Jegyeztük, hogy volt egy probléma valamelyik szavazókártyával. 18 mellette, 12 ellene. és rögzítettük a nem működő kártya szavazatát. A 62 42-es mellett ki van ellene, tartózkodás elutasítva. 62-42 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 62-10 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62 34 mellette ellenem elutasítva de inkább ellenőrizzük elektronikusan. Tehát a 62-34-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva 12 mellette, 20 ellenem. 62-47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 62-12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 62-13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 62 243-ashoz csatlakozik a szóbeli módosítóindítvány, indítvány, amire korábban utaltam. Ha vannak ellenvetések a szóbeli módosítóval kapcsolatban, akkor természetesen ezt figyelembe vesszük. Ha nincsenek, úgy a szóbeli módosító bekerül a szövegre. A szövegbe két részben szavazunk. A 62 43-as mellett ki van ellene, tartózkodás elfogadva. 6214 es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6216 os mellettem ellene tartózkodás elfogadva, 62-17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Pasamos a la 62-18, votos a favor. 62-18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6219-es szóbeli módosítóval. Vannak ezzel kapcsolatban megjegyzések? Ha nincsenek, akkor szavazunk. A 6219-es mellett ki van? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 62-20 mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 62-21 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 62-22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 62-23 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 62-24 mellette, ellene, tartózkodás Elektronikusan ellenőrizzük a 6224 est megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 18 mellette, 14 ellenem. 62-25 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 62-26 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 62-27 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Hatos kompromisszum mellette ki támogatja a hatos kompromisszumot. Ellene tartózkodás elfogadva. 62 28 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62-29 nem javítja magát az elnök, a 62-30-as a következő mellette, ellene. Elektronikusan ellenőrizzük a 62-30-asat. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 62-30. 16 mellette, 14 ellene, 3 tartózkodás. Folytatjuk. 62-36 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 62-37 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 62-40 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 62-41 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Ezzel befejeztük ennek a jelentésnek a szavazását, és mindenkinek köszönöm a munkát. Folytatjuk. Son, son enmiendas, entonces no hay voto final del, del informe como tal. Nem fogunk záró szavazást csinálni, mert csak a módosítókról szavaztunk. Bueno, pues damos comienzo. Jó, akkor kezdjük. Damos comienzo al workshop. Kezdjük meg a munkacsoporti ülést, kérem. ver, por favor, eh, vamos a dar comienzo. Kérem. Szeretném megnyitni a következő napirendi ponttal kapcsolatos munkánkat. Úgyhogy azok, akik nem akarnak részt venni ebben a munkában, kérem, hagyják el a termet, köszönöm. Nos tehát, Megnyitom akkor a workshopot. Megpróbáltunk különböző kérdéseket körbejárni, amelyeket figyelembe kell vennünk. És amelyek hasznosak lesznek számunkra, akkor, amikor egy sor olyan törvényt fogadunk el, amelyek a nők és férfiak egyenlőségéről szólnak. Kérem, kérem, túl sok ember beszél egyszerre a teremben, kérem. Bueno, pues eh, espero poder continuar. Akkor most már remélem tudom, ha folytatni. egy rövid prezentációval. Ahogy már sokszor elhangzott, hat kérdéscsoportot állítottunk össze. Ezekről folyik a vita Európában. Ezek az egyenlőséggel kapcsolatos kérdéskörök. Ezeknek a végig gondolása segíteni fog a 2015 utáni stratégia kidolgozásában, nagyon fontos ennek a szakbizottságnak a számára, hogy hozzá tudja járulni az elkövetkezendő hónapok munkájához. Először szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt fog venni az esmecserében, prezentációkat tart azokra a kérdéskörökről, amelyeket folyamatosan tárgyalunk. Úgyhogy nem is halogatom tovább a kezdést, hanem a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítéséről, az a gender mainstreamingről, gender budgetingről, vagy nemek egyenlőségét figyelembe vevő költségvetésről, és ezeknek a nyomon követéséről fogunk az első körben beszélni. Alapvető fontosságúak ezek a kérdéskörök, és meg is adom a szót Fiona Beveridge professzorasszonynak a Liverpooli Egyetemről, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Parancsoljon! Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívtak erre a mai workshopra. Kollégáim is segítettek, Tire Csendzsik, illetve Elena Drywood, egyetemi kollégáim tehát, gender mainstreaming, gender budgeting, monitoring és nemi sztereotípiák ezek a témáink, amelyeket körbejártunk. A következtetéseinket és ajánlásainkat a dokumentum 22-től 26-ig terjedő oldalain találják meg, én most az összefoglalásra fogok azonban, a 9-10. oldalon található össz, összefoglalásra fogok a mai napon összpontosítani. Nos tehát, ahogy bizonyára tudják, a nemek közötti egyenlőség stratégiáját az EU-ban kettős megközelítésre alapozták minden szakpolitikai területen, figyelembe veszik a nemek közötti egyenlőséget, illetve konkrét intézkedéseket is hoznak. Ez az új stratégia lehetőséget ad, hogy felvizsgáljuk, hogy ez az architektúra, ez megfelelő marad-e. Mi úgy gondoltuk, hogy ez a kettős megközelítés nagyon széles körű, sokszínű eszköztárat ad a kezünkbe, nagyon komplex, ugyanis a nők és férfiak egyenlőségének a kérdése, és ezt ennek jó megközelítését adja. A nemek közötti problémákat az összes európai szakpolitikában lehet kezelni, akkor, hogyha megvan erre a politikai akarat. Az EU képes arra, hogy öm, úgynevezett puha vagy kötelező intézkedéseket is hozzon ezekre a szakpolitikai problémákra. Bár kevésbé volt a 2010-15 közötti időszakban a kötelező érvényű jogszabályok elfogadása e területen továbbra is hatékony eszköznek tartjuk, és úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne használni akkor, amikor megfelelő. A kötelező érvényű szabályok bizonyos területeken azt jelenthetik, hogy minden fél számára világos szabályokat hozunk, és így az EU minimum standardokat tud EU szerte meghatározni, illetve a tagállamok között a terhek eloszlanak, egyenlők lesznek a játékszabályok, például az alkalmazók és a szolgáltatás nyújtók számára is. Ennek egy jó példája a nők és férfiak egyenlőségének előmozításában a következő szabályok, a kötelező szabályokra vonatkozóan az EU 2020-as program kötelező érvényű céljai, amelyek kihívást jelentenek minden tagállam számára, egy olyan területen, ahol nagyon sok előrelépésre eddig még nem történt ö, példa. Ezek a rendeletek és szabályozások minden tagállam számára egyformán kihívást jelentenek. Tehát látható az, hogy a kötelező érvényű jogszabályoknak és az úgynevezett puha szabályoknak is van értelme, van helye. Úgyhogy támogatni tudjuk a nemek közötti politikának ezt a duális megközelítését. Szeretnénk, hogyha ez 2015 után is így maradna. A 2010-15 közötti időszakban öt prioritás került meghatározásra, és mindegyik területen sikerült valami előrelépést elérni, de ahogy a későbbiekben is hallani fogjuk, nagyon változatos, hogy milyen mértékben. Most lehetőségünk van arra, hogy elgondolkozzunk azon, hol sikerült előrelépést elérni, és hol haladtunk lassabban, és melyek azok a területek, ahol a legsürgősebben kell lépni a következő stratégiai időszakban lehetőségünk van arra is, hogy a támogatási stratégiákat végig gondoljuk a nők és férfiak egyenlőségének előmozdítására, végig gondoljuk, hogy milyen eszközeink vannak, és ezeket hogyan lehet javítani az EU-s intézményekben, illetve a tagállamokban. Első sorban szeretném megjegyezni azt, hogy a tanács már is felhívta 2013. decemberében a tagállamokat arra, hogy az állami gépezetben továbbra is tartsák prioritási helyen a gender mainstreaminget. Általánosságban az EU ajánlásai egy olyan evolúciót írnak le, ami inkább egy folyamatos változás, mint hogy forradalmi változás lenne. Tanulunk a korábbi stratégiákból, és ezek alapján fejlesztjük ki az újabbakat. A nők és férfiak egyenlőségének a nyomon követése, ez nagyon fontos kritérium, ez egy sokszínű, sokoldalú stratégia, és a stratégia azt jelenti, hogy nem mindig könnyű látni azt, hogy hol sikerült előrelépést elérni, és hol maradunk le a jó nyomon követés, tehát alapvető fontosságú a stratégia támogatása szempontjából. A legutóbbi stratégia elfogadása óta a szakértői kapacitását javas, jav, javította az EU, sőt egy külön ügynökséget, az nők és férfiak egyenlőségének európai intézetét is létrehozták. Ezeknek van ö, hatása az ő munkáik, sok dokumentumban megjelennek, a mai workshopra való felkészülésben is felhasználtuk. Tehát ez az EIGA rövidítéssel is jellemezhető intézet nagyon hasznos tevékenységet folytatott. Azt ajánljuk, hogy az új stratégiában gondoljuk végig azt, hogy hogyan tudjuk még jobban kihasználni az EIGA nyújtotta lehetőséget arra, hogy azonosítsuk, hogy mik a konkrét problémák, és erre milyen megoldásokat tudunk javasolni. A nemek közötti egyenlőség stratégiájának a hatékonyságát lehetne ezáltal növelni. A hatékony monitorozás feltétele az is, hogy megbízható adataink legyenek, és azt látjuk, hogy a nő, nemi alapú erőszak esetében nincsenek megbízható adataink. Az egész európai ö, terepen megmondhatjuk, elmondhatjuk azt, hogy nincsenek megfelelő adataink, tehát nem tudunk megfelelő összehasonlításokat sem tenni a tagállamok között. Meg a megfelelő adatok, ezt kellene egy oldalról meghatározni, illetve más oldalról a szakértőket és a politikusokat meg kellene győzni arról, hogy mennyire fontosak ezek az adatok, hogy mennyire fontos ezeknek a gyűjtése annak érdekében, hogy a problémákat tudjuk kezelni. Például egy olyan célt tudnánk kitűzni, amely mellé társítunk egy időbeosztást is, és ezzel elérjük azt, hogy jobb, megbízhatóbb adataink legyenek. A 2013-as évben a monitoring kapacitásunk jelentős mértékben javult, az egész Európa számára és a tagállamok számára is ez előre lépést jelent. Egy nagyon kifinomult új eszközünk van, kifinomult adatokkal dolgozik ez. A nemek közötti egyenlőség indexe egy új nemek közötti egyenlőségről szóló stratégia alapját kell, hogy képezze, hiszen az EU maga is a nők és férfiak egyenlőségének előmozdítására nagyon kulcsfontosságú stratégiát szeretne kidolgozni, és ennek fontos alapja az, hogy a megfelelő adatokat jól tudjuk használni. A gender training ez is egy nagyon fontos előrelépést jelenthetne, hangsúlyozzuk is a jelentésünkben. A meglévő képzéseket szeretnénk feltérképezni és a legjobb gyakorlatokat azonosítani. Hiszen a gender training az a stratégiánk megtámogatására is nagyon hasznos lenne. Legyen kapacitás és legyenek képességek arra, hogy a stratégiában megfogalmazott ambiciózus célokat valójában el is tudjuk érni a gender training területén is. A hatásfelmérést is megvizsgáltuk a nők és férfiak egyenlősége területén, milyen konkrét gyengeségei vannak az Impact Assessment keretnek az EU-n belül, ami kihatással van a nemek közötti egyenlőség stratégiára, illetve milyen jó gyakorlatok vannak, amelyekkel hatékonyabbá tudjuk tenni a nemi alapú felmérések elvégzését. Ebb területen szeretnénk támogatást nyújtani a tagállamoknak, amelyek közül néhány jelentősen lemarad ezen a területen. Most a nemi sztereotípiák témájára fel szeretnék kitérni. Evidens, hogy ez a nemek közötti egyenlőség szakpolitikáját alása azáltal, hogy az egyének választási lehetőségét gyengíti, és így sokkal nehezebb fellépni. Ez egy olyan terület, ahol az elsődleges kompetencia a tagállamok kezében van. Persze nagyon fontos, például a kifejezés szabadságával kapcsolatos ügyek is vannak, amelyeket figyelembe kell venni. De itt is pontos és célzott EU-s fellépésekre van szükség, vagy lenne szükség, különösen akkor, amikor a szexista reklámozást szeretné néhány tagállam ö, korlátozni. Nagyon fontos azonban, hogy legyen egy olyan egységes EU-s megközelítés, amely biztosítja, hogy az egységes piac megközelítése ettől nem sérül. Támogatjuk a 2010-es bizottsági ajánlásokat, hogy az Európai Média Monitoring csoport létrejöjjön, és megkezdje a közös definíciók és közös meghatározások kidolgozását a tekintetben, hogy mi minősül szexista vagy degradáló képnek vagy reklámnak. És végül a nemi alapú kérdések figyelembevétele a költségvetés kialakításánál, vagy gender budgeting. Nagyon sok fejlődést tapasztaltunk az elmúlt években, és az elmúlt stratégia megfogalmazása óta, hiszen már széles körben elismert, hogy a nem, nemi alapú, alapon semlegesek, a költségvetések és a nem átlátható költségvetések már nem elfogadhatóak. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a nemi alapú kérdések vizsgálata tovább mélyüljön, és így biztosítani tudjuk azt, hogy az egyes oldalokon, egyes területekre való költés nem gyengíti, vagy nem von el más fontos területekről forrásokat itt is nagyon fontos végigvenni, hogy milyen bevágyakorlatok vannak, és hogy nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy átláthatóbbak legyenek a folyamatok, illetve a költségvetések kialakító emberek elszámoltathatóbbak legyenek. Támogatjuk a bizottságot abban, amikor a gender budgetinget az új nemek közötti egyenlőség stratégiájába be akarja emelni az EU-s költségvetésbe is, és a több éves pénzügyi keretbe is. Jelentésünkben rámutatunk erre az Európai Tanácsnak, az a felhívás, hogy az Európa 2020-as stratégiának legyen egy nemi alapú pillére is, ezt is érdemes végig gondolni, és aztán végül a pénzügyi válság idején nagyon fontos, hogy a nem átlátható ö, fiskális politikák, illetve az, hogy a nemek közötti egyenlőséget e tekintetben ö, hozott intézkedésekben nem viszik figyelembe, ez nem megengedhető, hiszen a nemek közötti egyenlőség kérdését ugyanúgy figyelembe kell venni válság idején, mint más időszakokban is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig lehetőségünk van arra, hogy a képviselők hozzászóljanak, kérdéseket tegyenek fel, válaszokat kapjanak, úgyhogy kérem, jelentkezzen, hogy ki szeretne szót kapni. Mhm. So, if there is... Ah, okay. please. Please. Nyelven szeretnék beszélni, magyar képviselő vagyok egy olyan európai unióban élünk amelynek számos országában gy az én hazámban magyarországon is nagyon sok ember és különösen nagyon sok nő és gyermek él nyomorúságban. eleve nem szeretem azt amikor egységesen beszélünk európáról óriási különbségek vannak a szerencsésebb nyugat európai országok és a szerencsétlenebb másodosztályúnak tekintett E, dél európai illetőleg kelet európai országok között. szeretném megkérni elnök asszonyt ugye amúgy is nagyon kevesen vagyunk rendszeresen ezeken az üléseken hogy szóljon rá azokra akik kávéháznak használják az üléstermet e, zavarják a másik embert beszélgetnek hogy fáradjanak ki és e, szvesen meghvjuk őket esetleg egy kávéra. köszönöm szépen! nos tehát visszatérve olyan országokról beszélünk és olyan nőkről akik például kénytelenek adott esetben a családjukat hátrahagyva ugyanannak az európai uniónak más gazdagabb országába elmenni szinte szolgasorban dolgozni akár gyárakban ellenőrizetlen nyomorúságos körülmények között akár háztartásokba háztartási szolgának vagy pedig a nőkereskedelem áldozatává válva sokszor prostituáltnak és a többi. tehát egyrészt szeretném megkérdezni hogy mi a véleménye arról hogy önök még változatlanul valamiféle egységes egységes európai képet sugároznak miközben hatalmas különbségek vannak az európai unión belüli nők helyzete között. ez az egyik kérdésem. a másik pedig hogy miközben ilyen nyomorúságban élnek állampolgárok és hát ugye most nőkről beszélünk nők az európai unióban aközben fél órával ezelőtt hatalmas összegekről szavaztunk különböző tréningekre különböző egyébként átláthatatlan gender mainstreaming dolgokra ugye száz és százmillió eurós összegek mennek el mi haszna volt ebből az európai nőknek különösen a kelet európai és közép európai hmm. nőknek a volt szocialista vagy kommunista országokban élő nőknek illetőleg a dél európában élő nyomorúságos helyzetben lévő nőknek tehát hogyha egy pár pontban összefoglalná hogy tulajdonképpen az elmúlt évek hatalmas költségvetési tételei amit az európai unióban elvben a nők helyzetének javtására költöttek hogyan köszönnek vissza a mindennapi nők mindennapi életében különösen az európai posztkommunista illetőleg másodosztályúnak tekintett országokban. köszönöm szépen várom a válaszát érdeklődéssel. Köszönöm szépen a kérdését. Azt hiszem, hogy ez a kérdés igen pontosan rámutat arra, milyen fontos a gender mainstreaming. Vannak olyan intézkedések az Európai Unióban, mint a szociális alap, a regionális és fejlesztési alap, ahol rengeteg forrás van kezdeményezésekre. Nagyon fontos, hogy a gender kérdést minden szakpolitikai területen nyomon kövessük a gender budgeting az Európai Unió költségvetésében a gender mainstreaming és ezeknek a monitoring eszközei pontosan azt biztosítják, hogy a kiadások megfelelő helyre kerüljenek. Tudjuk, hogy különbözően élnek férfiak és nők, bizonyos csoportok a nők körében rendkívüli kirekesztettségnek vannak kitéve. Ezt nyomon kell követni, átláthatóságra van szükség meg kell pontosan értenünk, milyen hatása van mindennek férfiakra és nőkre és a társadalom egyéb csoportjaira, olyanokra, akikről tudjuk, hogy hátrányos helyzetben vannak. Thanks a lot, and uh, uh next question will be for... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy uh, további kérdésekre uh, van lehetőség. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örültem annak, hogy ezt az előadást hallottam. Azt szeretném kérni, a következő, kérdezni a következőkkel kapcsolatban, hogy a közelmúltban akkor, amikor Spanyolországban a GDP-t számolták, akkor abba olyan elemeket is bevettek, mint a prostitúció, bevét, a prostitúció bevétele. Nos, az ilyesmi az ilyesmire kimondottan fontos figyelnünk. Óriási vita van ugyanis arról, hogy legalizálják a prostitúciót. De ez a fajta gender budgeting az ilyen jellegű tranzakció számítás, illetve a prostitúcióval kapcsolatos költségek és bevételek számítása az először is azt a kérdést veti fel, hogy mindennek pozitív vagy negatív hatása van-e a költségvetésre. A Költségvetési Szakbizottság a gender budgeting kapcsán ugyanahol, ugyanúgy, ahogy ön is nagyobb beszámoltathatóságról, a közigazgatási szervek nagyobb felelősségéről beszélt. Van-e példa már arra, hogy a e területen milyen eredmények születtek, mit tettek? A parlamentben nagyon gyakran mi itt átláthatóságot említünk, erről beszélünk, de nem a beszámoltathatóságról, nem az eredményekért való felelősségről. Sokkal fontosabb tehát, hogy azok, akik az átláthatóságról beszélnek, gyakorlatilag nem is akarják, hogy az legyen. Vannak politikai döntések, amiket meg kell hozni erre vonatkozóan. Persze szívesen vállaljuk a kockázatát annak, hogy bizonyos költségvetési összegeket vagy forrásokat ne használjunk fel, vagy adott esetben elveszítsünk ennek érdekében. Legyen szíves, mondja el, hogy az átláthatóság, amit olyan gyakran használnak, hogyan függ össze a beszámoltathatósággal, a felelősséggel, hiszen rengeteg eredmény nélküli politikai döntés van. Köszönöm. Köszönöm szépen. A gender budgetingre eh, néhány tagországból hoztunk a nemzeti prioritások körében már példát a jelentésben is, és mint mondtam, jó gyakorlat kialakulóban van, de biztosítani kell azt is, hogy hatékony mechanizmus legyen. De úgy gondolom, hogy az Európai Unió kezdi érteni és azt is megviz, mindezt, és azt is vizsgálja, hogy hogyan lehet a gender budgetinget minden költségvetési folyamatban érvényesíteni. Azt hiszem, hogy most a probléma vég, bizonyos értelemben az, hogy amint egy bizonyos kérdéssel kapcsolatban pénzt költünk, ahogy olyan hatása van, ahogy a kollégája is említette, bizonyos tagállamokban befolyásol bizonyos nőcsoportokat nem igazából tudjuk, hogy oda kerül-e a pénz, ahova ö, szálljuk, de tudjuk, hogy a gender budgeting nagyon konkrét felmérést igényel, hogy bizonyos csoportok mekkora forrás kell, hogy kapjanak. És nyomon is kell tudni követni, lehetőséget kell erre is kapni, hogy hol blokkolták a felhasználást, hol nem sikerült a magas szinten meghozott költségvetési döntést a helyszínen, a terepen megfelelően felhasználni. Az átláthatóság úgy gondolom abból jön, hogy az egyenlet mindkét oldalát meg kell, hogy nézzük. A magas szintű döntések bizonyos feltételezéseket testesítenek meg, hogy milyen hatása lesz a költségvetésnek. De nagyon gyakran nem követjük nyomon a, a, a terepig, a terepszinti megvalósításig, a gyakorlati megvalósításig, és nem látjuk, hogy a hatás valóban jó-e. A költségvetés eh, az egyik módja annak, hogy eh, a költségvetés egy szeletét véve nagyon konkrét tehát megvizsgáljuk a nőkre, férfiakra, eh, konkrét csoportokra való költségvetési kiadások hatását. Köszönöm szépen. Aha. Please microphone if you want to ask. Yes. Si tiene eh, de la primera pregunta que le he hecho en relación, es decir, A kérdés, amit feltettem, ez tulajdonképpen a következő. Ön a gender budgeting szakértője. Ez alapján hogyan gondolja, vajon ez a fajta helyzet amiben most vagyunk, amit most látunk, hogy minden egyes ország bruttó nemzeti termékébe beveszik ezt a fajta, ennek a fajta tevékenységnek a, a a bevételét, hát ez, ez hogyan hozható össze a gender budgetinggel? Úgy gondoljuk, hogy a statisztikák befolyásolják, illetve hozzájárulnak az ország gazdaságához. Nem vagyok közgazdász, és nem akarok tulajdonképpen erről a konkrét kérdésről részletesen ezért szólni, de úgy gondolom valóban a prostitúció és minden egyéb olyan társadalmi csoport tevékenysége, ami férfi-nő aki bizonyos tranzakcióknak az előnyét élvezi, vagy a hátrányától szenved. Nos, ezeket meg kell nézni. A gender budgeting ebből a szempontból nagyon fontos, hiszen a látható gazdaságban ö, nyomon követhető, a, a láthatatlan gazdaságban pedig nyomon kellene követni, meg fel kellene vizsgálni ezeket a, az elemeket, nem csak a gender, a nemek szempontjából, hanem általában a láthatatlan gazdaság óriási probléma, úgyhogy, de itt be is fejezem, mert nem vagyok közgazdász, és nem szakterületem ez. Thank you very much to, uh, Professor Beveridge. Köszönöm szépen Beveridge professzor. Questions on this topic we... Ha e kérdéssel kapcsolatban nincs további kérdés, akkor folytassuk a workshopot. A következő szakértőnk a gazdasági függetlenségről, és a nők munkaerőpiaci helyzetéről beszél az Európai Unióban. Szeretném Marcella Corsi professzorasszonyt a, a Római Sapienza Egyetemről felkérni, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nagy örömre szolgál, hogy itt lehetek, ma is szót kapok. Egy új választási eh, választást követően a parlament új mandátum időszakában, ami az intézményi szint új kezdetét is jelenti általános eh, értelemben is. A feladatom nem olyan egyszerű, hiszen nagyon rövid idő alatt kell valami olyasmiről beszélnem, ami hatalmas téma. Nem tudom, hogy megkapták előre a workshophoz a dokumentumokat, a 33. oldal utánról beszélek. Elsősorban szeretném, hogyha az előadásom alatt ezeket a táblázatokat néznék, nagyon nehéz itt a szlájdon ezeket felismerni. Tehát a a 47, 45, bocsánat, 57. oldaltól szeretném, hogyha néznék ezeket a táblázatokat. Tehát a nők gazdasági függetlenségéről beszélünk. Elsősorban a munkaerőpiaci szerepükről. Ez az egyik olyan szempont, amely a legerősebb, leghatározottabb téma az esélyegyenlőségi politikában. szeretnék, ha lehet, egy világos elemzésben néhány olyan szempontot összefoglalni, amit kiemelten fontosnak tartok. Így vagy úgy, de azok, akik itt vannak ma a teremben, mégis a külön érdeklődést mutatnak, személyes vagy intézményes érdeklődést a kérdés iránt. Nyilvánvalóan látható problémát jelent a nők marginalizálódása, vagy a munkavállalók marginalizálódása az Európai Uniós munkaerőpiacokon. Ez a helyzet mm, súlyos, annak ellenére, hogy különböző formában jelentkezhet a marginalizálódás. A nők szegregációja különböző termelő ágazatokban ezzel párhuzamosan szintén megjelenik, vagy egyszerűen az a tény, hogy kevesebbet keresnek a nők. A magyar parlamenti képviselő asszony egy olyan példát említett, ami valószínűleg az egyik legdrámaibb példa. Olaszországban, Olaszország az egyik olyan ország, amit ezzel kapcsolatban szintén megemlítenek. Ez a marginalizálódás, de mindenképpen a szegregáció, de legalábbis a, a keresetbeli különbség a csekély keresetűek körében is létezik. És ennek kihatása van a nyugdíjak vagy az időskori ellátás közti különbségekben. Erre is szeretnék majd most is kitérni a mert mindenképpen látják majd az erre vonatkozó következtetéseimet. Az Európai Esélyegyenlőségi Intézet bizonyos indikátorokat már felállított. Ez az esélyegyenlőségi index például, ez egy, az egyes táblázatban látható. Ez az index rendkívül sok információt ad. 100 és 0 közötti indexről van szó, amely áttekintést ad Európáról. Összességében pedig 54 az Európai Unió átlaga, az index átlag. Tehát épp az esélyegyenlőségi kérdésekben a kitűzött cél felénél tartunk most az index alapján. Különböző területeket fed le ez az index. Én a, munk- a munkavállalásra, work, és a pénzre, a manira, tehát a javadalmazásra fogok összpontosítani, ami a nőknek bizonyos értelemben függetlenséget ad. A helyzet e területen e, kicsit jobb, mint más területeken, itt 69 az átlagos index. De hát e, azt is mutatja ez, hogy még rengeteg tennivaló marad. Mindezt csak azért mondom, hogy összefoglalóan emlékeztessem önöket arra, milyen különböző feltételezések vannak és milyen következtetéseket vontunk le kollégáinkkal. Nos, ezt az értékelé, egy ilyen fajta értékelést nem lehet a válság hatásai nélkül meghozni. Az Európai Unió és a transnacionális intézmények a válsággal jelentősen foglalkoznak. Nézzük meg, hogy hogyan viselkedik ez a válság jelenleg. Nyilvánvalóan egy nem lezárt folyamatban vagyunk, a, a becslés, az értékelés, amit mondok, amit el, összefoglalok, az is változóban van. Akik nem hallották, azoknak elmondanám, hogy a válság olyan jelzéseket küld, amelyek paradoxonnak és veszélyesnek tekinthetők, hiszen a válság a nemek közötti egyenlőséget tulajdonképpen csökkenti a nemek közti egyenlőség e, különbségek csökkenését adott esetben pozitívnak is tekintenénk, de egyértelműen kijelentem, hogy nem így van valójában. Minden ország sokkal rosszabb helyzetben van e tekintetben, mint korábban, mint a válság előtt, és mindennek tehát mindennek az a hatása, tehát az általános gazdasági helyzet romlás azt a hatást kelti, mint hogyha csökkenne a férfiak és nők közti különbség. A jelentésemben különböző irodalomra is hivatkozom ezeknek a következtetéseknek az alátámasztására. A helyzete az az, hogy olyan, minthogyha csökkenne a férfiak és nők közti különbség pedig épp ellenkezőleg egyre rosszabb a helyzete tekintetben. A két legfontosabb munkaerőpiaci indikátort mutatom be, egyrészt a munkaerőpiaci részvétel vagy participációs arány, enyhén romlott a, a nemek közötti arány e tekintetben. Meg kell azonban állapítsuk azt is, hogy ez a foglalkoztatási rátával is összefügg, hiszen ez utóbbi a fő indikátora például a 2020-as stratégiának és mindennek, ami előttünk áll. Tehát a foglalkoztatási ráta a férfiak és nők körében 2006 és 2013 között úgy alakult, hogy közelít egymáshoz. Miért? Azért, mert romlott a férfiak foglalkoztatási aránya. Ha a munkanélküliségi arányt nézzük, akkor ugyanez mutatható. Korábban sokkal nagyobb volt a különbség a férfi és női munkanélküliség, bocsánat, foglalkoztatási ráta között. A férfiak körében jóval erősebben jelentkezett a munkanélküliség, ahogy arról többször beszéltünk már. A válság a kezdetben elsősorban különösen a férfiakat érintette. Ez a válság újra meg újra a nőkre is kihatott. Egyre erősebben érintette a nőket, és eh, a szegregációs területeken, tehát olyan területen, ahol szegregáció miatt kezdetben elsősorban férfiak dolgoztak, elérte a munkanélküliség a nőket is és eljutott azokra a területekre is, amelyek alapvetően női munkaterületek voltak. A legutóbbi három negyed évet, hogyha 2014-ből nézzük, akkor látható, hogy a nőknek a görbéje meghaladja, a férfiak görbéje fölé emelkedett. Nos, erre figyelnünk kell, mert meg kell, hogy nézzük, hogy végül is a válság a férfiak és nők helyzetét a következő negyed években hogyan fogja befolyásolni attól is függ nyilvánvalóan, hogy milyen politikai döntések születnek. Ez az első dolog. A második fontos, amire, amit nem szabad elfelejtenünk, az a munka minősége. A munka minősége ugyanis romlik. Nagyon szépen kimutatta ezt az Eurofund egyik jelentése. A, az országok szintjén is ez kimutatható. Olaszországban ez kimondottan látható. A saját intézményünk, az ISFOL erre vonatkozóan már harmadszorra eh, készített a munka minőségéről, a rendelkezésre álló munka minőségéről egy jelentést. És miért működik, miért lesz rosszabb a munka minősége? Azért, mert egyre inkább részfoglalkoztatást kívánnak alkalmazni a teljes felmondás helyett. Az emberek tehát arra kényszerülnek, hogy elfogadják a részfoglalkoztatást, pedig teljes munkaidőben szeretnének dolgozni. Ez nem önkéntes részfoglalkoztatás vállalása azért, mert a magánéletüket akarják a munkával összhangba hozni, nem. Azért dolgoznak részfoglalkoztatásban, mert nincs más választásuk. Ez a korosodással, vagy az első gyermek később tehát azzal függ össze, hogy az első gyermek idősebb korban születik, de akkor is a nők így vagy úgy kényszerülnek a részfoglalkoztatásra. Szeretnék erre vonatkozóan még számokat is majd bemutatni önöknek. Ez a fólia talán nem egyértelműen mutatja ezt, de mégis az a helyzet, hogy ezen a területen a nemek közötti különbségek csökkentek. Ami a munka minőségét illeti, a határozott munkaidőjű szerződések, vagy, a, vagy ahogy mondjuk a, a szabályozatlan foglalkoztatási feltettelek, azok, amelyek elterjednek a munkaerőpiaci politikában. Az atipikus vagy szabályozatlan munkakörülmények, különösen a fiatalok számára, fiatal nők számára a munkaerőpiacba való belépést befolyásolja. Különböző jogalkotási intézkedésekkel próbálják ezt befolyásolni, de mint mondtam, ezek a körülmények egyre inkább a nőket sújtják. Nagyobb mértékben a nőket, mint férfiakat. még akkor is, hogyha a genderspecifikus szempontoktól eltekintünk, akkor is látjuk, hogy ez egyfajta endémiává vált a fiatalok életében. Ezekre a grafikonokra hivatkozom. A grafikonokat nem lehet azonnal értelmezni, hogyha érdekli önöket, kérem és, és ajánlom is, hogy mélyedjenek el benne. Megpróbálok arról is áttekintést adni, hogy a férfiak és nők szempontjából a válság során hogyan alakult a munkaerőpiac. Van azonban egy másik téma is, ami összefügg az agregált indikátorokkal, amelyeket az Esélyegyenlőségi Intézet felállított, és amit korábban bemutattam, ez pedig a nők és férfiak kereseti különbsége. Nagyon sokkal foglalkoztunk ezzel a kérdéssel a tanács, a parlament is. Az adatok, az eredmény az, hogy az adatok stagnálnak. Nincs javulás, stagnálás van. Ha megnézzük ezt a grafikont, amely egy picit talán egyszerűbben értelmezhető, akkor a 2008, látják, hogy 2008-at 2012-vel hasonlítjuk össze. Alapvetően nincs nagy változás európai szinten, valahol 16-17 százalék körül mozog a különbség. Sajnos az adatok mindig később érkeznek be a 2012-es adatokkal, a legutolsók, amiket megkaptuk. Tehát addig a helyzet mint egy öt év távlatában, de legalábbis négy évről mindenképpen beszélhetünk, tehát a helyzet nem változott. Négy-öt év alatt a válság, a, a súlyos válság négy-öt éve alatt nem változott tehát a helyzet. Miért van ez így? Természetesen ezzel is sokat foglalkoztak, különböző ö, vélemények voltak, a jelentésemben én is kitérek el egy, ezekre. Egy dolgot azonban hangsúlyoznék – ha végig gondoljuk mindazt, amit a munkaerőpiacról mondtunk férfiak és nők szempontjából, és ha figyelembe vesszük ezt a helyzetet, akkor lehetne arra is következtetni, hogy adott esetben javult a helyzet. Lehet, de alig ha valószínű az, hogy igazi korrelációt mutassunk ki a férfiak helyzetének alakulása között a munkaerőpiacokon és más szempontok között. Egy sor olyan dolog, tényező van még, amely szerepet kap. Ez persze mindig így van. Én nem akarok diszkriminációval foglalkozni ma, de mégis az tény, hogy a kereseti különbség és a férfiak és nők munkaerőpiaci helyzete közti összefüggés alakulása nagyon komplex. Intézményi szintektől, intézményi dolgoktól is függ. Erről ma nem szeretnék beszélni, egy dolgot kivéve, ami pedig a gyermek kvázi tartásának, nevelésének a költsége. Talán majd más előadások kitérnek ezzel, erre én nem foglalkoznék ezzel most részletesen időhiány miatt, de a nők számára költséget jelent a gyermek, és ezek a költségek befolyásolják a keresetét. Mondhatjuk azt, hogy a gyermek nevelés, tehát az, hogy gyermeke van valakinek, és a, a kereseti diszkrimináció jelentős mértékben összefügg. A, az a hivatal, amely, bocsánat, a, a bűró meghívott engem, és a, kérés, a mai e, ülésükre erre az előadásra, és kérték egyék, egyben azt is, hogy e, vizsgálja meg azt a kérdést, hogy a szakszervezeti tagság e, kihat-e a keresett különbségre, férfiak és nők keresetbeli különbségére. Nos, pont a, háztartásba, a háztartási alkalmazottak szempontjából ez abból a szempontból fontos, hogy ők ugye, és a szolgáltatóiparban is nagyon sokan nem ö, szervezettek. Úgyhogy ezekre a számomra rendelkezésre álló adatok nem megbízhatóak, úgy gondolom, hiszen csak azokból az ágazatokból kaptunk adatokat, ahol a szakszervezetek hagyományosan erősek. Ezekben az ágazatokban nem olyan nagy a férfiak és nők közti különbsége, A legjobb példa erre a közszolgálat. És talán a magángazdaságra is vonatkozik ez. Ezzel az utolsó különbséghez értem el, amivel ma foglalkozni szeretnék, ez pedig egy olyan különbség, amire óva intenék. Azért, mert kevésbé tematizált kérdés, pedig nagyon fontos. Nos, ez a kérdés pedig azzal függ össze, hogyha valakinek az aktív élete során a, a megszakítások jelentős hatással lehetnek a foglalkoztatásra. Ez nyilvánvalóan a kereseti modellekre is kihat, erről se tudok sajnos részletesen menni. Azt próbáltuk meg megmérni a keresetek mértéke, illetve az időskori ellátás alapján, hogy a nyugdíj ellátás közti különbség férfiak és nők körében kétszerese a kereseti különbségeknek. Ez határozottan annak a hatása, hogy a munkaerőpiacon különbség van a férfiak és nők között a harmadik eh, korban, az úgynevezett harmadik korban. Tudjuk, hogy a nők ebben a korban sokkal rosszabbul élnek, mint a férfiak. Már csak az alapján is, hogy a nőket eh, eh, sokkal jobban sújtják a betegségek, mint a férfiakat vagy azért, mert tovább élnek és megözvegyülnek. Ez azzal függ össze, vagy abból is adódik, hogy az életük során kevesebb időt töltenek munkával. A gyermekszülés, a gyermeknevelés miatt, vagy a munka és a család összeegyeztethetetlensége miatt, de minden esetre feldarabolt a nők életpályája. Az Európai Bizottságból együttműködtünk egy kollégával, különösen a, az igazságügyi főigazgatósággal. Nos, a megbízásokról az európai öregkori ellátás különbségekről készítettünk egy jelentést. A jelentésből látszik, hogy igen komplex a kapcsolat a megszakított életpálya, a nők megszakított életpályája között, és a között, hogy idősebb korban csekélyebb nyugdíjat kapnak. A jelentésben, amelyet említettem, van egy grafikon is, ami az Európai Unió összes országára grafiko, grafikai formában ábrázolták a különbségeket, mindenkinek javaslom, hogy tekintsen ebbe. Ajánlásokkal illetve a kihívásokkal, problémákkal szeretném befejezni a hozzászólásomat. Az európai, az európai helyzet alakulása miatt nyilvánvalóan szeretnénk javulást látni. Ezt mi Pink New Deal-nek, rózsaszín New Deal-nek neveztünk el, e, természetesen Roosevelt Roosevelt New Deal-jére utalunk ezzel, amely az Egyesült Államok nagy válságára a nyugatot sújtó egyik legnagyobb válságra volt megoldás. Szeretnénk az esélyegyenlőség szempontjából egy ilyen programot kialakítani. Nagyon fontos, hogy dolgozzunk továbbra is ebben az irányban. Muszáj egyszerűen, ugyanúgy, ahogy a, az IMF is mondja. A jelentésemben néhány becslést is megfogalmazunk. Ezek szerint olyan beruházásokra van szükség, amely eh, gender alapú. Tehát eh, amely figyelembe veszi azokat a szempontokat, amikről ma beszéltem. 4,2%-kal eh, nagyobb lehet a növekedése Európának, teljesen független attól, hogy milyen növekedési rátánk lesz 2030-ig. Így vagy úgy mindenképpen javulna a növekedési ráta akkor, hogyha a gender specifikus, ha a beruházások gender specifikusak lennének. A szociális beruházásokra elsősorban gondolok, az ír elnökség alatt um, foglalkoztunk ezzel, és még várjuk, még mindig várjuk az Európai Bizottság ez irányú értékelését. Tehát, hogyha további előrelépés lenne, igazi genderspecifikus beruházási terv kialakításával, akkor ez egy kipor, kitörési pont lehetne. Mi az, amit gyakorlatban tehetnénk? A szociális infrastruktúrának a ráfordításait növelni kell, a magasan kvalifikált női munkahelyeket, vagy magasan kvalifikált munkahelyeket nők számára támogatni kell. Ez együtt jár azzal, hogy a, a gyermek elhelyezést javítani kell, tehát az óvodai, egyéb gyermek elhelyezési lehetőségeket, állami és magánt támogatni kell és a többi, és a többi. Tudom, hogy majd a Barcelona célokról fogunk beszélni, de nagy beruházásokra lehet még sort keríteni, nem azért, hogy a nők összeegyeztethessék a, a családot és a munkát, hanem egyáltalán, hogy munkához, a munkaerőpiacra bejusszhassanak, hiszen ezzel vannak problémáik. Nagyon gyakran egyetemi végzettségű nők, magasan kvalifikált vagy szakképzett nők problémával küzdenek egyáltalán, hogy belépjenek a munkaerőpiacra. Tehát ez az az irány, amiben, ami, ami felé dolgozhatnénk, hogy jobb munkahelyeket, jobb lehetőséget biztosítsunk a nők számára. Nagyon fontos lenne ez a fiatal nők, lányok számára, és hiszen ezzel sokkal jobb perspektívát kapnának, esélyeket a jövőjük számára. Nagyon rövid időm van az előadásomra, és amivel befejezni szeretném, az a következő. A nemzeti kormányok és a nemzeti parlamentek, amelyek akikkel önök is együttműködnek, és ezt a jelentéseben határozottan aláhúzom, afelé kellene, hogy törekedjenek, hogy a költségvetési politikájukat a, azt szerint alakítsák, hogy azzal segítsék a nők munkaerőpiaci integrációját. A, a, az egyéni ö, jövedelem adózással, a háztartási adózással szemben, tehát a családi jövedelemadózás helyett egyéni jövedelemadózás bevezetésével, ami tulajdonképpen az előző ugye amiatt volt, hogy mindig egy kenyérkereső volt, általában a férfi a családokban. Ezután az adó könnyítés, adó hitel intézményét kellene különösen a csekély eh, jövedelemmel rendezők eh, számára. Az Európai Parlament, tehát önök, ahogy már úgy gyakran tették, kérem, hogy újra tegyék meg azt, hogy tűzzék zászlajukra újra ezt a fajta felfogást, hogy megvalósulhasson ez a Pink New Deal, azaz a nők munkaerőpiaci helyzete javuljon. Ennek része az esélyegyenlőségből adódó jogigényekre vonatkozó erőteljesebb információra, hisz, hiszen a fiatal nők nagyon gyakran hátrányos helyzetben érzik magukat. Megfelelő ösztönzőket kell kínálni, és fenn kell tartani, legalábbis fel kell tartani, de erősíteni kell az eddigi nemzeti szinten meghozott esélyegyenlőségi intézkedéseket, hiszen ezeket a válság erősen veszélyezteti. Csatlakoznék ahhoz, amit az előttem szóló mondott, az Európai Bizottság számára rendkívül fontos, hogy folytassa az előbb említett irányt, de lássa azt is, hogy új indikátorokra van szükség az esélyegyenlőség méréséhez. Az a különbség, azok a különbségek, amelyekről beszéltem, és amelyeket meg kell szüntetni, félrevezetőek lehetnek. Az Európai Bizottságnak ezekre figyelni kell, ezeket az indikátorokat fel kell vennie. Az Európai Bizottság természetesen kiváló munkát végez, és a Vilniuszi esélyegyenlőségi intézet is egyre erősebb, egyre nagyobb munkát végez. Az éves jelentésekbe ezeket a szempontokat mind be kellene venni. és az európai szemeszter jelentéseibe is köszönöm. Eh, köszönöm szépen, professzor asszony, Korszi professzor asszony, ez egy nagyon izgalmas téma és mindannyiunkat nagyon érdekel. Köszönjük szépen a hozzájárulását, az előadását. Most pedig a kollégák kérdéseket tehetnek eh, fel önhöz. Hedasszony, kérem, fogja rövidre a kérdését, hiszen időnyomás alatt vagyunk és mindenkinek meg szeretném adni a szót. Heddasszony, köszönöm szépen. Nem tudom, hogy én vagyok-e itt az egyetlen, akinek az az érzése, hogy dühös, illetve frusztrált. Svédországban eh, nagyon erőteljes a választási kampány most, és itt eh, nagyon fontosak az esélyegyenlőségi kérdések, a választási kampánynak ez egy központi meghatározó témája. Úgy érzem, hogy rémálomban vagyunk, 2014-et írunk, és még mindig ezekről a kérdésekről beszélünk. Ez folyamatosan frusztráló, azt gondolom, hogy megoldást kell találnunk. Azt gondolom, hogy ez a kérdés rendkívül bonyolult, igen átfogó, Éppen ezért a nyugdíja kérdését az egyik legsúlyosabb kérdésnek tartom. Azok a nők, akik nem részesültek esélyegyenlőségben egész életükben, még egyszer megbüntetik őket a nyugdíjaknál. 3,4 millió hiányzik, és azt gondolom, hogy ennek a problémának nagyon sok aspektusa van, amelyről beszélnünk kell. A jóléti rendszereink sem veszik ezt figyelembe, és úgy érzem, hogy ezeknek a nőknek feltétlenül segítséget kell nyújtanunk. Azt gondolom, hogy egymást támogatnunk kell a tagországokban azért, hogy végre intézkedések szülessenek. A foglalkoztatási kérdések már olyan régóta vannak napirenden, hogy több, nem várhatunk többet. Ha megnézzük az anyasági szabadságra vonatkozó irányelvet, úgy érzem, hogy ez a megoldásnak egy igen fontos része azért, hogy a nők foglalkoztatást vállalhassanak. Egy felmérés azt mutatta, hogy ha minden nőnek ugyanolyan esélye lenne munkára, mint a férfiaknak, akkor 11%-kal növekedhetne a GDP, Olaszország, Görögország esetében 13-14%-ról van szó, nagyon sokat teendőnk, és hogyha hogyha 2014-ben megnézzük ezeket a számadatokat még egyszer, akkor igenis frusztráltak vagyunk, elnök. Köszönöm szépen, Marina Pientu. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék azokra az alapelvekre utalni, amelyeket az előadótól is hallottunk, és szeretnék néhány javaslatot is megfogalmazni, illetve bizonyos okokat megnevezni, amelyek miatt a nők helyzete eh, rosszabbodott az Európai Unió nagyon sok országában. Jelenleg válságban vagyunk, és a válság első áldozatai mindig a nők. Az én országomban ez így igaz, és úgy érzem, hogy nagyon sok országra is igaz ez. Nagyon sok nőnek nem jó a munkahelye, számos eh, háztartásbeli feladata is van, nagyon rosszul fizetik őket, és eh, nagyon sok nőnek választania kell a között, hogy anya akar-e lenni, vagy munkát akar-e vállalni. Hiszen, hogyha munka, munkát vállalnak, akkor nem tudnak anyák lenni, illetve ha gyermeket vállalnak, akkor nem tudják megtartani munkahelyeiket. A portugál bank több évtizeden keresztül tartott fel kapcsolatokat az Opus Dei-vel, a katolikus egyházzal, és nem vett fel nőket. Csak férfiak dolgoztak a vezető pozíciókban, azért, mert attól féltek, hogy a nők gyermeket vállalnak. És ez a bank még mindig létezik. Csak azután, miután nagyon sok vált hangzott el a nyilvánosság előtt, változott a helyzet a bankban. Én aggódom hogyha az Európai Bizottság, az Európai Unió felkészült, és ilyen alacsony a nők aránya, akkor ez sokkoló. Sokkoló az, hogy ez még mindig így van. Szeretnék felhívást intézni. Azt gondolom, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez a bizottság eh, ne kerüljön hivatalba. Én a bizottság ellen fogok szavazni függetlenül attól, hogy mely politikai család lesz a vezető. Úgy érzem, hogy ezt a helyzetet nem fogadhatjuk el. Én egy olyan országból jövök, ahol a legtöbben katolikusok, és nagyon fontos felhívni ezekre a problémákra a figyelmet. Az én országomban Mária kultusz van, különösen Fatimában, és ez mit eredményez? Létezik eh, a Mária kultusz, de a nők nem, lesznek, eh, nem lehetnek papok. Csak azért, mert nők. Én részt vettem egy katolikus eh, esküvőn fiatal koromban, felolvasták az evangéliumokat, és a férfiaknak más szövegeket olvastak fel, mint a nőknek. A nők hűséget fogadtak a férfiakkal szemben, felesküdtek arra, hogy szót fogadnak a férfinak. És abból indultak ki, hogy a nő a férfi tulajdona. Ez a római jogból levezethető folyamat létezik, és nagyon sok koponyában él ez a tudat. Egy további javaslatom is van. Azt gondolom, el kell gondolkodnunk arról, hogy az Európai Unió és a tagországok nagyon sok vállalkozást támogatnak, magánvállalkozásokat, de ezeket a támogatásokat minimális kvótától kell függővé tenni, amikor a nők foglalkoztatásáról van szó hiszen a nő, munkavállalók felének nőnek kell lennie, függetlenül a munkatartalmától. Az én ifjú koromban volt egy forradalmár, aki azt mondta, hogy a nők viszik a világot a vállukon, Én úgy érzem, hogy az én országomban sokkal többet vállalnak a nők, mint csak a munka felét, és sokkal kevesebb joguk van. Bizonyos országokban nagyon sok nő, illetve nagyon sok gyermeket meggyilkolnak azért, mert lány. Azt gondolom, hogy az Európai Unióban Igenis tennünk kell azért, hogy ez a helyzet változzon, illetve létrejöjjön egy politikai hozzáállás, illetve azon hozzáállások ellen kell küzdenünk, amelyek nem felelnek meg a mi elképzeléseinknek. Ez nagyon fontos. Elnök Mibler asszony. Äh, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen az előadónak a nagyon érdekes előadását. Korzi asszony részletesen számolt be arról, hogy a munkaerőpiacon milyen a nők helyzete, milyen nehézségek merülnek fel a nők számára. És én szeretnék feltenni egy kérdést egy másik perspektívából. A munkavilág az elmúlt években drasztikus módon megváltozott a digitalizáció miatt, tehát ma megállapítható az, hogy sokkal függetlenebb módon lehet dolgozni. Én a saját női munkatársaimnál is érzékelem ezt, mindegyiküknek több munkájuk, munkája van, vannak, akik este dolgoznak, délelőtt dolgoznak, tehát a digitalizáció senkit nem köt egy konkrét munkahelyhez, tehát úgy érzem, hogy ezek a változások nagyon sok esélyt jelentenek a nők számára, az új munkahelyek számára, azért, hogy vállalkozók is lehessenek a nők, meg szeretném kérdezni azt, hogy megvizsgálták azt, hogy milyen esélyeket jelent a megváltozott munkaerőpiaci helyzet, ha pedig nem készültek ilyen tanulmányok, ez nem szerepelt a megbízásban, akkor elnök azt mondja, ezt önnek is mondom, én igenis jónak tartanám, ha készülnek, készülnének ilyen tanulmányok. Tehát ne csak arra fókuszáljunk, hogy milyen nehéz a nők helyzete, hanem fókuszáljunk arra is, hogy hogyan tudjuk a nőket bátorítani az esélyek tükrében és hálás lennék, hogyha ezzel kapcsolatban professzor asszony kaphatnánk tájékoztatást. ha már vannak ilyen tanulmányok, akkor már most a potenciális esélyek ezt a szakbizottságot igenis foglalkoztatják a globalizáció, a digitalizáció miatt, és nagyon fontos, hogy erre is összpontosítsunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyra értékelem ezt az elhangzott előadást, és három ponton szeretnék hozzászólni, három konkrét ponton. Az egyik az a szakszervezetek szerepe. Hiszen a közférában kisebb a nemek, közötti, nemek fizetése közötti különbség, talán éppen az ő munkájuk miatt. Jobban kéne ezeket a funkciókat kodifikálni, tehát hiszen azokban az országokban, ahol ez megtörtént, ott jobban használják a tárgyalásokra kidolgozott eszközöket. Aztán a privát szektorban inkább szükség van a szakszervezetekre ahhoz, hogy a tárgyalásokon el tudják kerülni az úgynevezett szürke területeket, hiszen itt más a kultúra. Vannak olyan eszközök, vannak olyan területek, amelyeket a nők kevésbé használnak, mint a férfiak, ezért jobban szükség van a szakszervezetekre. A válság idején az álstruktúrálás foglalja le főleg a szakszervezeteknek az erejét, és ez főleg a férfiakat érintő munkahelyekre vonatkozik, és ezért a nők egy kicsit magukra maradtak, ezért egy kis segítségre van, volna szükségük egy olyan emelőerőre, ami a, mozgósítaná a szakszervezeteket, hogy a nők és férfiak egyenlőségét a munkahelyen is továbbra is elő tudják segíteni. Konkrétan, európai szinten a szakszervezetek újra mobilizálása tekintetében milyen lehetőségeket látnak? Tudom, hogy ez nem érdekel mindenkit egyformán, de én olyan országból érkezem, ahol ez a társadalmi mozgalom, ez nagyon fontos és nagyon érdekes számunkra. Most a második pontra térnék át, ez a vállalkozónők kérdése. Nagyon jól tudjuk, hogy sokan a bizottság, sokszor a bizottsággal is arról tárgyalunk, hogy milyen új lehetőségek vannak a nők számára, hogy a saját munkahelyüket megteremtsék. A vállalkozó nők gyakran azt jelentik, hogy szegény vállalkozó nők. Mert még nem szoktunk hozzá arról, hogy egy, ahhoz, hogy egy ilyen általános védőhálóból kiemeljük a nőket, és olyan környezetben segítsük őket, ahol meg tudják védeni magukat, nem tudják megvédeni magukat, különösen akkor nem, hogyha saját magukat alkalmazzák. Tehát a vállalkozó nők kérdésére szeretném, hogyha kicsit kitérnénk, mert persze szeretném megvédeni azt a lehetőséget, hogy a nők ö, vállalkozást hozhassanak létre, hogy szabadságuk legyen ezt megtenni. De hogyha ez azt jelenti, hogy ők elszegényednek, mert még az a minimális védelem se illeti meg őket, ami egy céghez való elkerülésük esetén igen, akkor ez nem jó megoldás. Aztán azt is mondta az előadó, hogy dolgozni kell a szociálpolitikai kérdéseken, a kollektív infrastruktúrán, a szociális infrastruktúrán, a gyermekgondozási intézményeken. Látunk olyan statisztikákat, amikből az derül ki, hogy a, ez inkább a közszolgálatokban dolgozók számára áll nyitva ez a lehetőség, például az is, hogy mm, részmunkaidőben dolgozzanak, talán azért is, mert nagyon gyakran az egyedülálló nők használják a kollektív gyermek megőrzési intézményeket. Országonként is persze vannak különbözőségek, de szeretnénk a kollektív költéseket, szeretnék általánosságban is a kormányok csökkenteni ezeket a költéseket, ez pedig hozzájárul a nők szegénységéhez. Különösen az, hogy az, hogyha nincsenek ilyen szolgáltatások, az megakadályozza őket abban, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra. Tehát ezekre a struktúrákra szükség van. A harmadik pont pedig a nyugdíjak kérdés. Ez egy nagyon kényes téma. De itt is látunk egy tendenciát Európában és sok tagállamban, mégpedig azt, hogy a második pillérhez, vagy a harmadik pillérhez való, azaz a nem a köz, hanem a magánszférába tartozó pillérhez való hozzáférést favorizálják. Ez pedig a gazdagabb szektorokra érvényes, ami természetesen nem az, ahol a nők többsége dolgozik. Tehát a legmagasabb fizetésűeket favorizálják ezek a rendszerek, ami azt jelenti, hogy a nők egyre inkább kiszorulnak ismét. Tehát ismét a nők helyzete gyengül. Köszönöm a figyelmet. Muchas gracias. Creo que han terminado. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ezzel lezártuk ezt a kérdéskört, de mégis vannak még kérdések, úgy látom. Az elején jeleztem, ahogy szeretnék szót kérni. Nagyon rövid leszek. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani az előadóknak, akik bizonyos eh, mitoszokat eh, megszüntettek, miszerint a férfiak a leginkább érintettek a válságokban. Ez nem igaz. Folyamatosan ezzel a statisztikai érvel traktálnak bennünket, konfrontálódunk. Úgy érzem, hogy ez nagyon cinikus eh, hozzáállás, megközelítési mód, és igenis felmerül annak a veszélye, hogy a nők helyzet, a nők követelését marginalizálják, kollégák, és a gazdasági vitákból ez kikerül. Tehát nagyon fontos ismerni a statisztikai adatokat, de megint csak megmutatja ezt azt is, hogy Igenis lehet, meg lehet hamisítani a valóságot a statisztikákkal, illetve hamis fényben feltüntetni a valóságot. Egy további kérdésem is a statisztikai adatokhoz, szóval említette a részmunkaidő kérdését, illetve a teljes munkaidő kérdését. Ausztriába érkeztem, tehát nagyon fontos ez a téma hiszen a foglalkoztatási kvóták növekedése kizárólag részmunkaidőre volt visszavezethető atipikus munkákra, ez pedig nagyon érzékeny pont szociál politikai szempontból. Meg szeretném kérdezni, hogy vannak-e statisztikai adatok a teljes munkaidőre levetítve, amely bemutatja a válsághatását a nőkre és a férfiakra nézve, ami fizetésüket illeti a teljes munkaidőben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Morvai asszony. Az előadást is egy pár jelzésszerű megjegyzésem lenne, részben a kutatási irányokhoz szeretnék tanácsokat illetőleg kéréseket megfogalmazni. az első hogy az európai unión belül a diszkrimináció azaz a hátrányos megkülönböztetés tilalma jó lenne hogyha most már nem csak a nők és férfiak között lenne parancs hanem a első osztályúnak tekintett tagállamokban élő nők és a másodosztályúnak tekintett tagállamokban élő nők között sem lehetne olyan szintű diszkrimináció mint amilyen van most akár egyazon munkáltató vonatkozásában például gondolok itt a multinacionális illetőleg nyugat európai áruházláncokra egészen más helyzete van egy mondjuk osztrák női munkavállalónak vagy egy magyarnak ugyanazon mondjuk aldi tesco vagy auchan vagy egyéb áruházláncban a béreket és a munkakörülményeket illetően is. nagyon fontos lenne ezzel kapcsolatban is kutatni. kettes pont professzor asszony vélelmezi hogy erős szakszervezetek vannak európában akik segtik a női munkavállalók helyzetének a javtását kivéve ahogy ön mondta néhány szektorban. ez lehet hogy gy van nyugat európában de nincs gy a másodosztályúnak tekintett gyakorlatilag sok szempontból gyarmatként élő kelet európai illetve hát közép európai országokban például magyarországon ahol a szakszervezetek működését gyakorlatilag sok esetben tiltják a külföldi munkaadók. ez is egy fontos iránya lenne a további kutatásoknak. harmadik szempont a női munkanélküliség egyik kézenfekvő megoldása a női mikrovállalkozások illetőleg kisvállalkozások. itt számunkra az európai unió sokkal inkább maga a probléma mint a megoldás hiszen nagyon sok női kiskereskedőnek kell például bezárnia azért mert áramlik be a külföldi áru ugye megint csak a multinacionális cégekkel áruházláncokkal nem tudnak versenyezni és ezért vége a vállalkozásuknak érdemes lenne ennek a hatását is megnézni a nőkre és végezetül e, felhvta a figyelmünket arra hogy ugye a gyermekvállalás e, és a gyermeknevelés gondozás költségei aránytalanul sújtják a, e, a nőket ez gy van az előadásának a cmében szerepel hogy a nők gazdasági függetlensége ennek az egyik legnagyobb akadálya az én országomban például az hogy a nők nem jutnak hozzá a kapcsolat vagy a házasság sajnálatos megszakadása után nagyon sok esetben a gyermektartáshoz tehát a gyermektartás djaknak a behajthatatlansága eh, nagyon eh, sok eh, gyermeket taszt szegénységbe és most már az én hazámban elkezdtek beszélni a gyermekszegénység jelenségéről de nem szabad elfelejteni hogy vélelmeztetően minden szegénységben élő gyermek mögött ott van egy szegénységben élő nő is aki a saját szájától vonja meg a falatot azért hogy a gyerekének még enni tudjon adni miközben a másik szülő nem adja a hozzájárulást a gyermek eltartásához az állam pedig nem kellőképpen segt a tartásdjak behajtásában. ez is egy fontos szempont a nők megélhetése és gazdasági függetlensége vonatkozásában. köszönöm szépen! Köszönöm szépen, most pedig lezárom ezt a kérdés volt. Um, thank you. It was really interesting, um, both presentations. Köszönöm szépen, mindkét prezentáció nagyon érdekes volt. Egy kicsit úgy érzem, hogy támadás alatt állunk, annyi különböző irányból. Igazán nehéz látni, hogy melyik az előrevezető út, hiszen 360 fokos körben mindenhonnan érkeznek a támadások irántunk a jó volt, hogy valaki felvetette a szakszervezetek kérdését, hiszen látjuk, hogy ők is támadásra adtálnak, és bár valamilyen védelmet jelentenek, ez nem garantálható, hogy így is marad. Hiszen a domináns narratíva továbbra is a megszorítás marad, és ez kihatással lesz a szakszervezetekre is. A statisztikát most nem találom itt magam előtt, de a ha jól emlékszem, akkor a hatalmi megosztásra vonatkozó szakadék volt a leg drámaibb szám, 30 vagy 30 valahány százalékos volt. Hogyha ez igaz, akkor nem lehet összefüggést találnunk a hatalom hiánya között egy oldalról, ami ugye visszautal arra a kérdésre, amit a bizottság is felvetett, hogy a nők például a bizottságban sem képviseltetik magukat 50%-os arányban, illetve más oldalról ide vonatkozik még az a levél is, amit felvetett az elnök asszony is, illetve az a munka, amit remélhetőleg a mi szakbizottságunk révén a bizottság összetétel mutatni fog. Tehát amit ma elértünk, amit ma megvitattunk, az ugyanebben a kontextusban szemlélendő, mint amit eddig is figyeltünk, csak még egyszer ellenőrizni akartam, amit láttam a kivetítés statisztikáiban, hogy amikor a hatalomról beszélt, akkor ennek a megragadása, ennek a példának a megragadása egy jó eszközt ad a kezünkbe, hogy ezt az információt eljutassuk széles körbe mindenkihez. Elnök, köszönöm szépen, a vártászony. Ahogy Korszi professzor asszony is mondta, és ahogy azt láttuk, a sok felvetett pontban nagyon is aggaszt bennünket ez a kérdéskör. Mert nem nagyon van időnk, hiszen még az anyasági szabadságról is hátra van egy prezentáció, de talán azt halasszuk el a mai délutára, és így lehetőséget tudok adni az előadónak, hogy válaszoljon a kérdésekre. És akkor talán a délután folyamán több időnk lesz arra, hogy rendesen foglalkozunk az anyasági szabadsággal. Most tehát akkor Korzi asszonynak adom meg a szót, hogy reagáljon a szakbizottság tagjainak az összes felvetésére. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen azt a lehetőséget, hogy ismét hozzászólhatok. A politikai döntéshozók által, ha mondhatom így, felvetett kérdésekre, amelyek számos különböző kérdést fednek le. Elnézést kérek előre is, hogyha egy-két dologról lemaradtam, de azt hiszem, hogy a legnyugtalanítóbb kérdéseket sikerült feljegyeznem. Elsősorban nagyon sajnálom, hogy a svéd képviselőasszonynak ki kellett mennie, de mert éppen én is szerettem volna ö, megosztani önökkel azt, hogy mennyire frusztrált vagyok, itt első alkalommal, amikor az Európai Parlamentben lehetek, és azt látom, hogy mennyire hiányzik az, erő, az előrehaladás a témánkban megpróbáltam eladni önöknek egy álmot, ha mondhatom így. Egy új európai politikát, nem valami olyasmit, amiről már évtizedek óta rágjuk a témákat. Tehát egy ilyen nem ilyen alapú dinamikára van szükség, egy olyan új dinamikára, amely segít bennünket kilábalni a válságból, és nem csak gazdaság, politikai válságra gondolok, hanem arra kényelmes, kényes kérdésre is, ami például a szabadsággal, a szülői szabadsággal kapcsolatos, és amiről majd a későbbiekben még bőven lesz szó. Hogyha gyermekgondozásról gondos, gondolkozunk, például Obama is az egyik fő politikai elemként foglalkozik ezzel. Itt nem csak az egyenlőség kérdéséről van szó, hanem arról is, hogy folyamatos erőfeszítésekre kell ösztönöznünk. Fontos tehát nyomást gyakorolnunk, például az anyasági, apasági szabadsággal kapcsolatos kérdésekre, és elnézést kérek, hogyha a mögött, az utánam következő kolléga most miattam később kerül sorra. De hogyha az a több különböző elem, amelyeket itt feljegyeztem, Ezek közül kiválaszthatnék egyet, vagy még egyet, akkor még azt mondanám el, hogy nagyon aggaszt az is, hogy a munka fizetetlen formái mennyire terjednek, amelyeket gyakorlatilag ráerőltetnek a nőkre. Például a portugáliai helyzet nem nagyon különbözik attól, amit mondjuk Olaszországban tapasztalhatunk, de nem csak a katolikus háttér miatt gondolom én más országokban is, például kelet-európai országokban is hasonló jelenségek vannak. É, ott ráadásul hasonlóképpen a mi országainkhoz egyébként, szintén felmerül az a probléma is, hogy az emberek elhagyják az anyaországot, hogy máshol dolgozzanak. Gazdasági szempontból tehát nagyon fontos ez az egész kérdéskör, de most nem fogok nagyon belemenni, mert valahogy muszáj felosztanunk egymás között a munkát, hiszen a mai jelentések nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és így is borzasztó nehéz volt a témákat felosztani, elválasztani egymástól. Nagyon nehéz volt meghatároznunk azt, hogy hol választjuk el a területeinket, hiszen nagyon hasonló témákkal foglalkozunk. Utalt a portugáliai Millennium Bank és a mikrofinanszírozásra. Ez is egy nagyon érdekes kérdés. Tehát, hogyha nők vállalkozói szerepéről és a vállalkozások támogatásáról beszélünk, akkor a statisztikák valóban alátámasztják azt, hogy azok a nők, akik az üzleti világban boldogulnak, olyan fiatalok főleg, akik amúgy munkanélküliek lennének. Tehát ez egy olyan forma, egy olyan lehetőség, amit megragadnak ezek a fiatalok arra, hogy a saját maguk számára létrehozzák az első munkahelyüket. Spanyolországban nagyon sokat beszéltünk, beszélt a spanyol sajtó, különösen a gazdasági sajtó erről, a nők üzleti szférában való elhelyezkedéséről. A technológia kérdését is felvetette valaki. Nyilván, hogyha high-tech cégek vannak jelen egy országban, akkor a nőknek ugyan van lehetősége megmutatni azt, hogy milyen nagyszerű képességeik vannak, hogyha vannak megfelelő képesítéseik és van megfelelő képzettségük. Sőt, ha megvizsgáljuk, akkor több ilyen nő van, mint férfi az utóbbi években. Ha az EGA számait megnézzük, több nő van felsőoktatásban, mint férfi, és még a high-tech cégekben is kiválóan alkalmazhatóak ezek a jól képzett nők. De itt sajnos tapasztalnunk kell a szegregáció problémáját. Ez egy olyan mögöttes probléma, ami ahhoz vezet, hogy különösen a mérnöki munkák területén, de a high-tech cégekben általánosságban is nagyon kevés nő dolgozik. Ugyanez a tapasztalatunk a tudomány területén is, a nemek területén. Van egy kulcsfontosságú számokra vonatkozó jelentés, amely szintén aláhúzta, hogy nagyon jelentős a szegregáció, és a high-tech szektorokból kiszorítják a nőket. Ha megvizsgáljuk például a finnországi helyzetet 2008-ban, akkor azt tapasztalhatjuk, Ugye a finn munkaügyi miniszter megpróbált fellépni a nemek közötti kereseti szakadék közö, kérdésében. A miniszter nyilvánosságra hozta a skandináv, a finn illetve a skandináv országokban jellemző kereseti különbségekre vonatkozó adatokat. És hát tudják, hogy a skandináv országokban mennyire odafigyelnek már most is a nők és férfiak egyenlőségre, és mégis ilyen különbségek vannak, tehát ez is azt mutatja, hogy ilyen rövid idő alatt rendkívül nehéz óriási előrelépéseket érni. De mindenképpen lehetőséget látok abban, hogy össze kell egyeztetni a nők és férfiak lehetőségeit. És az utolsó felszólaló is rámutatott arra a problémára, hogy a vállalkozó nők, akik saját munkahelyüket hozzák létre, vagy más nők számára hoznak létre munkahelyet, vagy olyan nőkről van szó, akik a munka mellett még számos más dolgot is csinálnak az életükben, például gyerekeket vagy időseket gondoznak, ez mind, ez a helyzet mind arra vezet, hogy nem csak a, az életminőségükben, de a munkájukban is hátrányokat szenvednek. Tehát az üzleti világ és a nők kapcsolata egy vizsgálandó terület. Mm, ahogy felosztottuk itt a szakértők egymás között a területeket, én ebben nem, ély, nem mélyültem el, de hogyha az Eurostat által definiált vállalkozót vagy önfoglalkoztatót nézzük, akkor már nagyon érdekes adatokat szűrhetünk le ennek alapján is. És óriási problémát mutat az, amikor megvizsgáljuk a vállalkozó nők életminőségét. Nagyon gyakran 20-24 órát dolgoznak egy nap, és még így is mindig le vannak maradva. Hasonlóképpen a női tudósok is ugyanebben a helyzetben járnak. Éjjel-nappal dolgoznak, adott esetben. Ezeket a nőket nem lehet mással helyettesíteni. Arra is kértek, hogy a jó gyakorlatokra utaljak. Finnországban megpróbálták bizonyos területen ezeket a női vállalkozókat helyettesíteni, úgyhogy helyetteseket találnak számukra. Megpróbálták, ha mondhatom így, klónozni ezeket az üzletasszonyokat, ami persze nagyon jó ötletnek tűnt. Hogyha mondjuk egy nő nem tudott jól szerepelni abban a kérdésben, hogy a családi munkáját, vagy a családi életét megszervezze, akkor ebben próbáltak segítséget nyújtani neki. Hogyha megvizsgáljuk Benitót, ami Olaszországnak az egyik legiparosodottabb része, ott volt egy kísérlet, egy nagyon régi kísérlet. A fő szakszervezetek kipróbálták ennek a kísérletnek az eredményeit, és itt térnék ki arra, hogy a szakszervezetek szerepére több képviselő is kitért. Közvetlenül ezzel a témával én nem foglalkozom, a meglévő szakirodalmat ugyan ismerem, de lehet, hogy vannak ezzel kapcsolatban félreértések. nem mondhatom azt, hogy a közféra azért egyenlőbb, mert önmagában a kodifikáció, illetve a munkaköri leírások világosabbak, vagy azért, mert ezeken a területeken a szakszervezetek statútuma nagyobb védettséget nyújt vannak olyan helyek, ahol az e-szektorban dolgozó szakszervezetek gyengék voltak, és különösen a válság területeken. Vannak olyan országok, ahol megpróbáltak megszabadulni a kollektív tárgyalás és a kollektív szerződés intézményétől. Vannak olyan szakszervezeti kollégáim, akik minisztériumi kapcsolataikat próbálták kihasználni, és még ennek dacára is um, megpróbálkoztak a kollektív tárgyalás lehetőségének a kiszorításával. Én ezt nagyon ellenzem, és igyekeztem is fellépni ellene. Persze nem tudok most országok között általánosítani, vagy akár ágazatok között sem tudok általánosítani, a kis cégek esetében azonban elmondható, hogy tipikusan, amelyek esetében kevés a szakszervezeti tag a dolgozók között, ott azért mégis más a helyzet, mint ahol nagy szakszervezetek védik a dolgozókat, és kollektív tárgyásokat folytatnak. És a nemek közötti egyenlőség, a nemek közötti szakadék kérdésében is van különbség a két helyzet között most itt nem tudok persze számokat mondani az egyes szakszervezetekkel kapcsolatban Európában, de azért világos. Például az ESS-nek voltak a jelentései arra vonatkozóak, hogy a válság milyen hatással volt a nemek közötti szakadékra. Hát e, ezt most nem tudom országonként lebontani persze, ezeket az eredményeket, de találtak ilyen eredményeket. Aztán a jóléti szolgáltatások csökkentése. Itt is szeretnék most eloszlatni egy félreértést. Én csak a gyermekgondozási szolgáltatásokra tértem ki azért, mert a leggyakrabban idézett terület ez. Nagyon fontos persze az idősek gondozása is, illetve a, a generációk közötti szakadék problémája. Nagyon sok nő küzd azzal, hogy próbáljon valahogy zsonglőrködni a munkája, a gyermekgondozás és a felnőtt gyermekeinek a támogatása között. Ráadásul a saját családjában még egyéb problémák is felmerülhetnek, mint például gondozásra szoruló idősek is lehetnek. Vannak olyan országok, ahol nagyon gyér a gyermekgondozási lehetőségek skálája, de emellett még az idős gondozás is hiányzik. És ez persze nem csak konkrétan a nők problémája, de hát általában a nők tovább élnek, és ezért gyakrabban szorulnak időskorban gondozásra. Tehát egyrészt a nők azok, akik gyakran a gondozói munkát végzik, és ráadásul a nők azok, akik a gondozásra is szorulnak. A szociális beruházási csomag, amit az Európai Bizottság benyújtott, utalt egy olyan sor intézkedésre, amely, ha mondhatom így, a megszorító intézkedés érményének a másik oldala. Persze a megszorításoknak nyilván vannak a válság nyomán szintén további negatív hatásai, de ezt valahogy egy kicsit ki kell simítanunk, és az Európai Parlamentnek is fontos szerepe van ebben. A negatív szociális hatásai a megszorító politikának gyakran említésre kerülnek a mi programunkban és abban a csomagban, amelyet meg kell erősíteni és meg kell újítani. Nyugdíjak. Valaki említette a nyugdíjrendszer különböző pilléreit. Ismét nem tudok ebben most nagyon mélyen belemenni. Az a jelentés, amelyre utaltam a nők és férfiak nyugdíja közötti szakadékára vonatkozólag, ez is vizsgálta különböző pilléreket, és ezeknek az alkalmazásának a nők és férfiak különböző nyugdíjára vonatkozó hatását, illetve a biztosítások közötti különbségek kérdését is. A magyar képviselőasszony utalt a migránsokra is. Nos tehát, a nyugdíjak tekintetében az ő kérdésükörüket nem vizsgáltam, de a nyugdíjak hordozhatósága az ő esetükben különösen egy érdekes kérdés. A migránsok nyugdíját nem tudom, hogy mennyire világosan lehet, vagy átláthatóan lehet hordozni. És nem csak Magyarország vagy Románia problémája ez, hanem szerintem egy olyan probléma, amely az összes keletre eső tagállamot érinti. Amikor külföldre mennek a munkavállalók ezekből az országokból, gyakran nagyon alacsonyan fizetett területeken dolgoznak. Gyakran nem is legálisan, de még akkor is, hogyha legálisan dolgoznak, akkor is, akkor fizetnek olyan hozzájárulásokat, amelyek jogosítanák őket arra, hogy nyugdíjat kapjanak akkor, amikor elérik a nyugdíjkorhatárt. Azonban nagyon alacsony fizet, vagy nyugdíjat kapnak, mert nagyon gyakran megszakították a karrierjüket, és hogyha hazatérnek ezek a dolgozók, akkor gyakran semmi nem történik, hanem egész egyszerűen azon országnak a szociális rendszerje kapott egy kis plusz pénzt, ahol ezek dolgoztak, hiszen mik után a migráns dolgozók hazatérnek, már nem fizetik ki számukra a nyugdíjat, ami amúgy alacsony lenne, de legalább megilletné őket. És ez különösen a gondozás területén foglalkoztatott nőkre vonatkozik ez a probléma. Tehát beszéltünk a nemek közötti különbségekről, beszéltünk a fiatal felnőttekről, beszéltünk azokról, akik éppen megjelennek a munkaerőpiacon és első munkahelyet keresnek. bizonyos országokban nagyon más a helyzet ezeknek az embereknek, mint máshol. Aztán vannak a, a nemi orientáció, vagy az etnikai származás alapján is különbségek. Úgyhogy a statisztikákat még ezek a tényezők is tovább tudják rontani, de hát ezt is a gender politika részének kell tekintenünk. Olaszországban Volt egy költő, egy olasz költő, aki arról írt verset, hogy mennyire hosszú időbe telik, hogy öm, valamit elvégezzenek. A statisztikák nem mindig mondanak igazat. Lehet, hogy az emberben azt a benyomást keltik, hogy a helyzet javul vagy romlik, de nem mindig ez a helyzet. A nők és férfiak keresetek közötti különbséget vizsgáló index megbízhatóságával kapcsolatban szerintem még az erre, ezzel foglalkozó intézményeknek nagyon sok munkája lesz. Aztán az új nemi indikátorok, amikkel kapcsolatban még további munkára van szüksége a bizottságnak. Vilniusban ugyan sikerült egy olyan megállapodásra jutni, hogy az európai fellépést megerősítik annak érdekében, hogy jobban tudjunk fellépni azon kihívások ellen, amit az új helyzet teremtett. De a mini munkahelyek azok nem csak Ausztriában, de Németországban is problémát jelentenek. Mindezek az a részmunkaidős apró munkák, de hát egyre inkább ez a, ez a válság hatása, és az emberek azt gondolják, hogy hát legalább esélyem van, hogy egy kicsit dolgozzak. De nem ez a hosszú távú megoldás, nem az, hogy 5-600 eurót keresnek az emberek, amiből még egyébként járulékokat is fizetnek, hogyha reménykedni akarnak egyáltalán abban, hogy kapjanak nyugdíjat. És akkor ebből mi marad? Tehát nem ezek az elaprózott részmunkaidős állások a megoldások. Ezek ilyen vészmegoldásnak talán még csak-csak elfogadhatók, de hosszú távon károsak. A multinacionális cégekkel kapcsolatban nem tudok mit mondani, mert ezt ugyan lejegyeztem, lejegyeztem ezt a gyarmatosításra vonatkozó megjegyzését a képviselőasszonynak. Ez a női vitának természetesen gyakran részét képezi, amikor a gazdasági területen a multinacionális cégek és az ott dolgozó nők helyzetéről vitázunk. Nagyon gyakran felmerül ez a probléma az USA-ban is, és nagyon jelentős médiatársaságok és high-tech cégek már egyre többet ruháznak vele abba, hogy mondjuk a Microsoft, Google, Facebook, hogy egyenlő esélyeket teremtsenek a nők és férfiak számára. Tehát ezen multinacionális cégeknek már voltak a vezetőségében is nagyon jelentős női igazgatók, de most azt hiszem, hogy itt abba is hagynám, mert már így is nagyon hosszú időt vett igénybe a válaszom. Elnök, köszönöm szépen! Valóban rengeteg kérdést kapott az előadó, olyan kérdéseket, amelyek ebben a szakbizottságban egyébként nagyon gyakran felmerülnek a munkánk során, akkor, amikor megpróbálunk alternatívákat felvetni. És tudom, hogy frusztráló, amikor évről évre ugyanazt ismételgetjük, bizonyos dolgokat folyamatosan ismételgetünk. És úgy tűnik mindezen közben, hogy a haladás nagyon lassú. Tisztában vagyunk azzal, hogy még mi mindent kell elvégezni, és hogy mennyire le vagyunk maradva. De hát mindent összevetve a kollégáknak, akik a ma délelőtt prezentációkat tartottak, nagyon szeretném megköszönni a munkájukat, az egyetemi munkájukat és máshol végzett munkájukat is köszönöm. Mindannyiunknak van az egyenlőségért folytatott küzdelemben munkája, feladata, és ma délután folytatni fogjuk az életbe vágó fontosságú kérdésekkel való foglalkozást. Például az anyasági szabadság kérdését is délutára halasztottuk, de ezen túlmenően a döntéshozatalról, a döntéshozatalban résztvevő nőkről, a politikai, gazdasági szinten is fogunk foglalkozni, valamint a nők elleni erőszak elleni küzdelemről is, ami Spanyolországban például nagyon jelentős probléma. Spanyolországban azt tapasztaltuk, hogy nagyon megnövekedett azon nőknek a száma, akik erőszakot kellett, hogy elszenvedjenek. Portugáliában is emelkedést látunk, és nem várhatunk egyetlen percet sem Európában mindenhol lépnünk kell, és stratégiákat kell felállítanunk, hogy a nők elleni erőszak ellen fellépjünk és küzdjünk. Köszönöm szépen mindannyiuknak a részvételt. A rugalmasságukat is köszönöm, amivel lehetővé tették számunkra, hogy egy kicsit változtassunk a programon, így menet közben. Ismét találkozunk ma délután háromkor. Köszönöm szépen!